Biztos asszony, ezzel lezárjuk ezt a vitát, a szavazásra pedig a következő ülésen kerül sor. Tovább lépünk, következő napi rendi pont. Szóbeli választ igénylő kérdés vitával a Peking plusz 15 az ENSZ cselekvési platformja Éva Brit Svensson tette fel a kérdést, így meg is kapja a szót. Tack, herr talman, kollégok! Elnök úr, kedves képviselőtársaim, legyenek azok hölgyek vagy urak. A nők joga az én személyes napirendem exkluzív helyén szerepel, ezért különösen örülök annak, hogy ez a kérdés a plenáris ügyés napirendjére is került. Az egyenjogosági női és egység, egyiség a FEM bizottságban véleményt alkottunk erről a kérdésről, és meg szeretném köszönni a Fennbizottságban együttműködő munkatársainknak, kollégáimnak az együttműködést. A platformot 1995-ben fogadta el az ENSZ, ez pedig történelmileg egy nagyon fontos lépésnek tekinthető. Az akcióplatform, az Action Platform volt az első globális dokumentum ebben a formában Először került itt megvitatásra a nők élethelyzete holisztikus módon. Már 1948 óta, amióta az emberi jogok univerzális nyilatkozatát elfogadták, az ENSZ foglalkozik ezzel, ezekkel a kérdésekkel, azután 1958-ban 545 0 szavazatarányjal fogadták el. Tíz cikkből áll ez, és a második cikk azt mondja, mindenkinek jogában kell, hogy álljon, hogy a e szabadságokkal éljen. Teljesen függetlenül attól, hogy milyen nemhez tartozik. Nos, az Európai Unióban is intenzíven foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, és dolgozunk a nők és a férfiak esélyegyenlősít esélyegyenlőségének megteremtésén. A szakbizottságban a Pekingi platform jelentőségében egyetértettünk, és abban is, hogy szisztematikusan nyomon kell követni az EU-ban a fejleményeket, és biztosítani kell, hogy az egyenjogosítást minden területen megteremtsük. A nemek közötti esélyegyenlőségi intézet fontos szerepet fog játszani ebben a munkában, hiszen kompetensen a statisztikai ismeretek tükrében tud majd döntéseket hozni. Hiszen továbbra is sok tény statisztikai ismeret hiányzik. A spanyol soros elnökség javaslata az európai védelmi intézkedésről megfontolandó. Fel kell szólamolni az erőszak és az egyenlőtlenség minden formája ellen. Mint tudják, nyolc parlamenti képviselő New Yorkba utazik, hogy az Európai Parlamentet képviselje az ottani vitákban. Nyomon követjük tehát az ottani vitákat, eszmecseréket, és igyekszünk majd megállapítani, hogy 15 évvel a platform elfogadása után hányadán is áll a világ a holnap elfogadandó állásfoglalást pedig csomagunkban magunkkal viszük New Yorkba. A szakbizottságban elfogadtunk egy dokumentumot, amely arról beszél, hogy a szexuális és reproduktíve jogok az nők jogaihoz tartoznak, nők jogai közé tartoznak. A néppárti frakció azt kérte, hogy erről a bekezdésről külön szavazzunk. Minnyáján tudjuk, hogyha valamiről külön szavazunk, akkor az azt jelenti, hogy ez külön fontossággal bír, ezért nem szavazunk az egész szöveggel együtt, szöveggel erről a bekezdésről, és egyetértek a néppárti frakcióval, hogy ennek a bekezdésnek nagy jelentősége van, de attól félek, hogy a néppárt azt akarja elérni, hogy kihúzzuk ezt a bekezdést a szövegből. Ezt nagyon sajnálom. Tudom persze, hogy a parlamentben más-más véleményeken vagyunk a kérdésekről, más-más értékeket vallunk, helyes, ez jól van ez így, hiszen ez élettel tölti meg a vitát. De a szöveg egy minimum standardet képvisel, amelyet mindenki támogathat. Nincsen alternatív javaslat a 9-es bekezdés helyettesítésére, és nagyon szerencsétlen volna, hogyha New Yorkba egy olyan állásfoglalást vinnénk, amely e központi kérdés kapcsán semmit nem mond. Ez egy központi kérdés, melynek globális jelentősége van. Úgy hiszem, és remélem is, hogy mindenki számára elfogadható a szöveg jelen formájában, hiszen a szövegben csak olyan dolgok szerepelnek, amelyek minnyájunk számára magától értetődőek. A munka során több ezer nővel, nőjogi szervezettel is együttműködtünk. A dokumentum tehát uh, széles körülön megalapozott. Köszönöm, megadom a tanácselnöknek a szót parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Svensson asszony. Nagyon hálás vagyok önnek ezért a szóbeli kérdésért, amit megfogalmazott. Ön nagyon jó tudja, hogy a spanyol elnökség, tanácselnökség fontos alapelemnek tekinti a nemek közötti esélyegyenlőséget, és különböző célkitűzéseket is megfogalmazott e tekintetben. Így például utalhatok a diszkrimináció ellenes irányelvre, és valamire, amit ön most említett, mégpedig a nők elleni erőszak elleni küzdelmet is említhetem, valamint a nők elleni erőszak áldozatainak támogatását. Örülök, hogy itt láthatom Reding biztos asszonyt, aki nagyon jól ismeri a nemek közötti esélyegyenlőség kérdéseit az igazságszolgáltatás területén is. Elnézést kell kérnem, hogy a spanyol esélyegyenlőségi miniszter nem tud jelen lenni most. Jelenleg a spanyol szenátusban szavaz az abortusz törvény reformjáról. Ez a törvény jó megfogalmazást nyert, és így keresztülment a spanyol parlamenten. A, sp a Spanyolország mindig is támogatta a nemek közötti esélyelőségre vonatkozó tevékenységeket, és a Peking plusz 15-ös tervet is valamint ezt a jelentést, amelyet a Nőjogi Bizottság fog benyújtani, de nagyon sok további erőfeszítésre van még szükség, és éppen ezért a tanács célul tűzte ki, hogy több adatot gyűjtsön, és az eddig kialakított mutatókat tovább kiépítse a pekingi platform vonatkozásában. 15 ilyen mutatót alakított ki az EU, hogy értékelni tudja hogyan is el a nemek közötti esélyegyelőség kérdése. Sok esetben ez nem ö, ö, sikerült, azonban így például az emberi jogok, a média és a környezetvédelem kérdései vonatkozásában. A spanyol elnökség májusban egy technikai jellegű ülést szervez a nők és a média, valamint a sztereotípiák összefüggéseiről. Ez olyas valami, amely Vivian Reding biztos asszony illetékességi körébe tartozik. Végezetül a következőre utalnék. Jelenleg van egy nagyon fontos kérdés, amivel tudatosan kell foglalkoznunk, és az pedig a gazdasági válság kérdése. Azon károk mellett, amelyet ez okozott, ez további terhet jelenthet a nemek közötti esélyegyenlőség szempontjából. Ugyanakkor a nemek közötti esély egyenlőség szorgalmazása a válság leküzdéséhez is seg, hozzásegíthet, például a foglalkoztatás területén. Itt gondolok például az Európa 2020-as stratégiára. Az Európai Unió szervei világossá tették, hogy, az, hogy a 2020-as stratégiával egy új globális dimenziót kívánt megnyitni a nemek közötti esélyegyenlőség területén is. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság azt a kérést kapta, hogy a nemek közötti esélyegyenlőséget építsük be a 2020-as stratégiába, és a Barcelonában tartott EFKO tanács határozatot hozott arról, hogy a tagállamok ebben a vonatkozásban együtt működnek majd, és a nemek közötti esélyegyenlőség dimenzióját beépítik a 2020-as stratégiába valamennyi szakpolitikai területen. Ez a bizottság cselekvési tervével együttesen egy olyan cselekvési tervről van szó, amely alapvető eleme e stratégiának, Nos, mindkettő hozzájárul majd ahhoz, hogy a bizottság március 3-ai dokumentuma, a 2020-as stratégia, amelyet Rompő elnök úr és a bizottság elnök is említett. Nos, ezek a dokumentumok ezt a stratégiát tekintetbe fogják venni. Új erőfeszítésekre van szükség a nemek közötti esélyegyenlőség területén, és az összhangban van az Európai Unió szellemével. Európának ugyanis úttörő szerepet kell vállalni ezen a területen. Köszönöm szépen. Üdvözlöm körünkben a biztos asszonyt, és kérem, hogy a bizottság nevében ragadja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, ez egy nagy megtiszteltetés számomra, hogy első felszólalásom során éppen a nőket érintő kérdésről szólhatok hozzá, Hiszen, mint alapjogi biztos, úgy gondolom, hogy a férfiak és a nők közötti alapjog az egyik legfontosabb, egyenlő jogok, az egyik legfontosabb alapjogot jelentik. Nagyon ö, megrendülten emlékszem rá, amikor 15 éves fiatalként a pekingi platformot előkészíthettem Luxemburgban, és most pedig az Európai Unió tovább folytatja a pekingi platformot, bezárult a kör, legalábbis az én életemben. A férfiak és a nők egyenjogosítása az Európai Unió egyik alapjogát jelenti. Biztosak lehetnek benne képviselő, kedves képviselők, hogy az Európai Bizottság ezen a területen teljesen elkötelezett. Idén egy új stratégiát fogok bemutatni a nők és férfiak egyenjogosításáról. Ez a stratégia az egyenjogosítás 2010-es úti tervét fogja folytatni. Néhány hónap múlva veszi kezdetét a nők helyzetéről szóló közgyűlés 54. ülése, és itt a pekingi um, platform um, évfordulóját is megünnepeljük. Képviseltetem itt magam, illetve képviselem itt magamat a tanácselnökséggel együtt. Ez egy premier lesz. Mindketten felszólalunk majd a plenáris ülésen. Ez is úgy gondolom, hogy nagyon erős jelzést jelent a külvilág számára. Eljön majd az az időpont is, amikor nemzetközi szinten kell megvizsgálni, hogy milyen lépéseket tettünk a Pekingben eldöntött úton, le kell vonni majd annak a követ tanulságát is, hogy milyen hiányok vannak. Biztosíthatom önöket, ugyanakkor, hogy az Európai Unió továbbra is támogatja ezeket az erőfeszítéseket, és fontos, hogy létrehozzunk az ensz belül egy esélyegyenlőségi intézményt. Az Európai Unió a milleniumi fejlesztési célok keretében támogatja ezt a célt. Nos, ezen célok keretén belül szerepel az is, hogy az állampolgárok számára biztosítsuk a részvételt a fejlesztésben, így a nők számára is, tehát az emberi populáció fele számára. Az egyenjogosítási politika horizontális politika nem csak az érintett biztosok portfólióját, hanem a többi biztos portfólióját is érinti. Az Európai Unió külpolitikájában is jelen van, és a fejlesztési együttműködési politikában is jelen vannak ezek a szempontok. Nos, minnyáján tudjuk, hogy a pekingi akcióplatform létrehozása jelentős lépést jelentett. Hiszen ezután a gender vagy a társadalmi nem szempontjának horizontális érvényesítése az Európai Unió különböző szakpolitikáiban napi gyakorlattá vált. Ez kezd, vette kezdetét Pekingben, ezért jelentős az, ami Pekingben történt. A tagállamok esélyegyenlőségi politikája nem különböző célirányos szakpolitikák részét képezi, hanem minden szakpolitikai rész, politika részét képezi. A pekingi akcióplatform lehetővé tette számunkra azt is, hogy nyomon kövessük a tanács által kidolgozott indikátorok alapján a fejlődést. 12 ilyen akció ír le 9 indikátor, 9 mutatószám. Büszkék lehetünk, büszkék lehetünk az eredményekre, de három olyan indikátor van, olyan mutató van, amelyet még ki kell dolgozni, és úgy hiszem, hogy kijelenthetjük, hogy a tanács elkötelezte magát annak érdekében, hogy a hiányzó indikátorokat kidolgozza. A pekingi platform 15. évfordulóját ünnepeljük. A svéd elnökség áttekintette, hogy az Európai Unió mit tett az egyenjogúság megteremtése érdekében, a tanács következtetéseket fogadott el, és a parlament is el fogja fogadni a saját dokumentumát. Ezek a dokumentumok, amelyek magától értetődő módon amelyek magát, magától értetődő módon az Európai Unió minden fontos dokumentuma közé szerepelnek, között szerepelnek, tovább vitelre szorulnak. Svensson asszony beszélt az Európa 2020 programról, Fontos, hogy Európának lendületet adjunk úgy, hogy a nők vezető szerepet játszanak a fejlesztésben. Különösen most, ezen nehéz időkben, amikor csökken a munkában lévő populáció száma. Nincs lehetőségünk. Egész egyszerűen a gazdaság fejlődéséhez a nőkre is szükség van most már, nem csak a nemek közötti esélyegyenlőség vagy egyenlőség kérdéséről van szó, gazdaságpolitikáról van szó. Nincs más alternatíva előttünk. A nőkre szükség van. Hogyha Európát ki akarjuk segíteni, vagy mondjuk magyarul ki akarjuk lábaltatni nehézségeiből. Ezek az indikátorok persze segíthetnek abban, hogy ezt elérjük, és a magas szintű munkacsoportban, a high level groupban munkacsoportot állítottunk fel, amely meglévő indikátorokat ellenőrzi, és bábáskodik az új mutatószámok, az új indikátorok kialakításának munkája mellett, fölött során. Az Európai Nemek Közötti Esélyegyenlőségi Egyenlőségi Intézet, amely, és a szimbolikus, jövő héten, amikor New Yorkban találkozunk, feláll a Vilniuszi Intézet. Svensson asszony, mindenképpen New York után meglátogatom az önök szakbizottságát, és eh, bemutatom önöknek a bizottság stratégiáját, hiszen együtt kell, hogy dolgozzunk az esélyegyenlősége területén, hiszen a lakosság 50%-a nő, az állampolgárok 50%-a nő, az ő céljaikat kell, hogy szolgáljuk. Köszönöm szépen, biztos asszony, szíves engedelmükkel átvettem a, az elnöki széket az elnök úrtól, magyarul fogom vezetni az ülést tisztelettel köszöntöm biztos asszonyt miniszter urat valamit javtunk az esélyek egyenlőségén hogy a következő fourteen felszólaló mindegyike hölgy lesz. nos örömmel adom meg az elsőnek a szót two percben krista klass asszonynak. köszönöm szépen elnök úr ez biztosan olyan felszólaló lesz, elnök úr, biztos asszony, tisztelt kollégák. A következő heti nemzetközi nőjogi konferencia New Yorkban alkalmat ad arra, hogy a nemek közötti esélyegyenlőséget a társadalom figyelmének középpontjára állítsuk nemzetközi szinten, és kritikusan szólnék a jelenlegi helyzetünkről, amit elértünk, és amit még el akarunk élni. Ezeket akarom megvizsgálni. A nemzetközi nőjogi konferencia követelése, amelyre 95-ben került sor Pekingben, és egység, egyenlőséget, valamint békét követelt. Nos, mindez mostanáig konkrét célkitűzés Európa számára. Azon az úton vagyunk, hogy ezt célt magunk elé tűzzük, de bizonyosan ez az út nem egyszerű, vannak akadályok, sőt akár zsákutcák is ez út során. Az utat mindig újra meg kell határoznunk, de a célt mindig, mindig szem előtt kell tartanunk. Egy régi német közmondás szerint nagyon sok út vezet Rómába a helyes út, helyes közös út során, az ezt keresése után, ur, itt, mm, során nagyon sok közös vonásunk lehet. A nemek közötti esélyegyenlőség politikája nem lehet kikényszerített többség kérdése, a frakcióm vindikálja magának a szabad döntés jogát, és éppen ezért kérünk Svensson asszony külön szavazást. A nemek közötti esélyegyenség a fejben kell, hogy megvalósuljon, erre érzékenységre és meggyőző erőre van szükség. Svensson asszony nagyon sok nyílt sebet nyitott fel ezzel a jelentéssel, hiszen nagyon sok tennivalóra van még szükség, ne legyenek sztereotípiek, legyen azonos bér azonos munkáért, a nők szegénysége, nőkkel szembeni erőszak, az előregedendő társadalom, amely különösen kihat a nőkre. Nos, szem, ezek számunkra nagyon fontos kérdések, amelyeket fel akarunk vetni ebben a jelentésben. De a szendéknyilatkozat kevés, és a sok állásfoglalás stratégia és csomag felsorolása két oldalt foglal el a jelentésből. A frakcióm számára az volt a fontos, hogy amikor a nemek közötti esélyelőségről beszélünk, akkor a nők és a férfiak egyenjogúan, egyformán legyenek megnevezve, és reméljük, hogy a pekingi konferenciát követő konferenciával megvalósul a nemek közötti esélyegyenlőség nagyobb foka. Köszönöm. következőkben másfél percben adom meg a szót Gurmai Zita asszonynak. Biztos úr, elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák, 15 éves évfordulóját üljük a pekingi platformnak, visszatekinthetünk a múltba, és új utakon is dolgozhatunk azon, hogy hogyan érjük el a 95-ös célokat. Biztató volt a kezdet, 95-ben létrejött a globális konszenzus, arra vonatkozólag, hogy hogyan lehet -e a nőket is egyenlő helyzetbe hozni a férfiakkal, de ugyanakkor a pekingi akció platform céljait még sokszor nem értük el, sok célt nem éltünk el, sok országban pedig eh, egész egyszerűen a szegénységnek női arca van. Ezen túl a 21. században egy-két alapvető kérdést is meg kell vitatni, például a szexuális és a reproduktív egészségi jogok kérdését. Örülök annak, hogy az Európai Parlament nem követi ezeket a trendeket, és elköveti magát ezen alapjogok mellett. Ugyanakkor a konzervatív támadások, melyek az emberi jogokat érintik, aggasztóak. Nincs még vége tehát ennek a harcnak nem állapodhatunk meg a legkisebb közös nevezőben, tehát hogyha New Yorkba megyünk, akkor néhány nap múlva akkor mindent meg kell tennünk azért, hogy minden nő ugyanolyan joggal rendelkezzen, és ezt védjük, ezeket a jogokat. Az én testem, az én jogom, ezt eh, mindenki számára biztosítani kell. Burmai Zita, következőkben másfél perc adom meg a szót Antonia Parvanova asszonynak Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák! Hogyha megnézzük, hogy mi is történt azóta, mióta 15 éve elfogadtuk a pekingi cselekvési tervet, azt látjuk, hogy nagyon sok eredményt értünk el, azonban a céljainkat még nem teljesítettük. Még mindig megvannak a sztereotípiák mindenütt a világban, az Európai Unióban is. Hogyha előre kívánunk lépni ezen a területen, akkor rendkívül fontos, hogy nemzeti és európai uniós szinten megbízható és összevethető adatok legyenek a pekingi indikátorok alapján. Ezeket időben nyomon kell követni, monitoringozni kell. Itt Európában még mindig sok a feladatunk. Nézzük csak a munkaerő helyzetet a fizetés egyenlőtlenségét találjuk férfiak és nők között, ugyanígy a vezető pozíciókban, állam, illetve magánszektorban. Hogyha pedig a szociális aspektusokat vizsgáljuk, akkor egyenlőtlenséget találunk ezen a területen is, ez kirekesztettséghez és szegénységhez vezet, ami pedig az egészségügyi kérdéseket is befolyásolja károsan. A kisebbségi nők diszkriminációtól szenvednek, illetve kirekesztettségtől hallatniuk kell a hangukat. A roma nők számára a várható élettartam akár tíz évvel is rövidebb lehet, mint a többségi nők számára. A diszkrimináció, a kirekesztettség olyan kérdések, amelyet az idősödő társadalom fényében is meg kell vizsgálnunk. Ez gazdasági és társadalmi nehézségekhez vezet az idősödő nők számára. Egy olyan jelenségről van szó, amelyet nagyító alá kell vennünk, és valahogy meg is kell oldanunk. És végül, tisztelt biztos asszony, arra ösztönzöm önt, hogy a nők elleni erőszak témájában irányelvet kezdeményezzen, mindannyian támogatni fogjuk. Asszony, következő felszálló egy percben, Nikol Kilnizen hölgy. dès deux mille six l'onu faisait le az ENSZ 2006-ban megállapítottam, hogy a legszegényebbek és a legelesettebb áldozatai az éghajlatváltozásnak nem mások, mint a nők. A fekete-afrikai régióban például az asszály egyre inkább visszaszorítja az emberek egzisztencia alapját, élet forrásának alapját. Azzal számolunk, hogy 2020-ra másfél milliárd ember válik klíma menekülté. Ez pedig a nők helyzetét is ellehetetleníti. Az elmúlt 15 év során egyetlen jogalkotói szöveg sem foglalkozott az EU-ban a nem specifikus tényezőkkel. Ezért felszólítom az Európai Uniót és tagállamait, hogy vegye figyelembe a nem specifikus komponenseket minden környezetvédelmi szabályban. Következő felszólaló egy percben Marina Jannakudakis. Thank you. It's just under 100 years. Köszönöm nem egészen száz éve kapták meg az általános szavazati jogot az Egyesült Királyságban a nők. Nem új jelenség, hogy a nők jogaiért harcolunk, ezért elismerem mindazon nőjogi szervezeteket, akik a férfiak és nők egyenjogosításáért küzdenek. A nők azt szeretnék, hogy életvitelükről, családjukról külön döntést hozzan, hozhassanak, hogy egy hagyományosan férfi szakmát vállalnak, vagy pedig hagyományosan női szerepben otthon maradnak. Feladatunk az, hogy helyzetbe hozzuk a nőket. Empower women. Lehetővé tegyük számukra a sokfajta döntést és az egyenlőséget. Ám, hogyha azt akarjuk a cégektől, hogy olyan jogokat biztosítsanak, amelyeket a mai gazdasági környezetben nem tudnak te- teljesíteni, akkor nem lehetetlenítjük -e el a nők helyzetét. Nos, a biztos asszony azt joggal mondta, hogy a nőket a recesszióból, a recesszió nehéz helyzetéből ki kell segíteni, de ugyanakkor a kis vállalatoknak is cél, munkahelyeket kell teremteni. Hogyha túlszabályozunk, fennáll annak a veszélye, hogy a kis cégek tönkre mennek, vagy ellehetetlenülnek, és ilyen módon nem adnak esélyt a nőknek, és nem kapnak megfelelő esélyt. Janna Kudakis asszony következő egy percben asszony. A svéd elnökség pekingi jelentésében nincs hivatkozás a nem nyugati nők helyzetére, tehát nem létezik a probléma, vagy nem akarjuk látni azt. Noha ma is a nők helyzete például az iszlám kultúrákban beleértve Európát is drámai azonosság tudati válságunk van, hiszen nagyon sok minden változott, és emiatt elkerüljük ezen témák kezelését, akik, ami pedig nagyon fontos sok uh, iszlám nő szemére Európában és a világban. Próbáljuk szembenézni az új kihívással, európaiként, nőként és férfiként uh, forduljunk az iszlám nők felé Európában, és uh, segítsük emancipációjukat különféle mozgalmak révén is, amely felemelik hangukat az iszlám integralizmus ellen a világban. Legyenek a nők szabadok a különféle ö, vallási szimbólumoktól Európában, és próbáljuk az ö, európai nők helyzetét megkönnyíteni az iszlám közösségekben. Jó lenne, ha nem csend uralkodna ezen témákat illetően. Támogassuk a nők helyzetét a világban, és az iszlám elnyomás ellenében segítsük őket következőben kettő percben bauer edit asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! fifteen évvel a pekingi platform elfogadása után nyilván nagyon sok mindenről lehetne beszélni és sok mindenről érdemes lenne szólni én mégis inkább arról szeretnék beszélni ami a mi dolgunk. a mi kezünkben egyetlenegy eszköz van és az a törvénykezés ezalatt a fifteen év alatt a tagállamokban is és az uniós szinten is sok minden történt nagy lépések történtek elsősorban a diszkriminációs törvények elfogadása következtében. ez valóban komoly előrelépést jelentett az egyenlő esélyek megteremtésében. igaz nem lehetünk elégedettek a közösségi gyakran a tagállami törvénykezéssel sem hiszen gyakran vagyunk tanúi annak hogy az érvényes rendelkezések nem eléggé hatékonyak gyakran a helyzet a törvények hatálybalépése után csak nagyon kevéssé változik. példaként hozható fel a nők és férfiak bérezése közti különbség ahol a törvény több mint thirty éve tiltja a nemek közti diszkriminációt mégis a különbségek ten éve alig változnak sőt időnként növekedő tendenciát mutatnak a jogokhoz való hozzáférés külön problémát jelent hisz a jogorvoslás gyakran rendkvül költséges és bonyolult. az egyenlő bánásmód hatóságai melyek a tagállamokban az antidiszkriminációs törvények felügyeletére hivatottak általában kevéssé fölszereltek kevés a forrásuk jogköreik a tagországokban gyakran kimerülnek a tájékoztatással és a tanácsadással remélhetőleg az idén arra is sor kerül hogy megnézzük mennyire hatékonyak azok a törvények amiket itt megfogalmazunk és jóváhagyunk. nyilvánvaló hogy nem minden oldható meg legislatv úton a sztereotpiákat pedig nehéz megváltoztatni pedig azt is látni kell hogy a törvények hatékonysága nagyon gyakran ezen áll és bukik. egy mondat befejezésként időről időre bizony érdemes áttekinteni a megtett utat de azt is világosan kell látnunk hogy merre megyünk. nagy reményeket fűzünk a two thousand and twenty as stratégia újrafogalmazása elé és ugyanúgy nagy reményeket fűzünk az új esélyegyenlőségi stratégia megfogalmazása elé is. köszönöm szépen! köszönöm bauer edit asszony. következő felszólaló egy percben edit estrela. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr, biztos asszony. Tetszett az a kedvező üzenet, amelyet közvetítettek felénk, azon szándék révén, hogy cselekedni akarnak. Igen, fellépésekre, cselekvésre van szükség, mert Peking után megállapíthattuk sajnos, hogy az eredmények még hiányosak, elégtelenek sok területen. Így például említhettem a szegénység elleni küzdelmet, amely erősen sújtja a nőket, vagy az analfabetizmus, a munkanélküliség, az alacsony fizetések problémája. A diszkrimináció állnak fenn az oktatás, az egészségügy területén. A nők a fő áldozatai az erőszaknak, a szexuális erőszaknak, a pszichológiai erőszaknak. A nők alulreprezentáltak a politikában, a közigazgatásban, a nagy vállalatok igazgató tanácsaiban. Nagyon messze vagyunk még a döntéshozatali szintől, akár a gazdasági, akár a politikai döntéseket tekintjük a nemek közötti esélyegyenlőségi politikák lehetnek nagyon hatékonyak, de mindenképpen szükség van arra, hogy az elemzéseink megbízható statisztikai adatokon alapuljanak. Ez az, amire szükségünk van, hogy megfelelő elemzést készíthessünk a helyzetről, és megfelelő intézkedéseket tudjunk hozni. Köszönöm. Következő hozzászóló kettő percben. Teresa Jiménez Becerril Barrio asszony. Sí, buenas noches. Quería decir que yo... Jó estét kívánok mindenkinek! Arról akartam beszélni, hogy nem akarok tapsolni azon abortusz törvénynek, amelyet Spanyolországban elfogadtak. Én igenis az életpártján állok, és azon nők mellett szállok síkra, akiknek az saját életük van veszélyben. A 2006 februárjában elfogadott állásfoglalás nulla toleranciát irányozott elő a nők elleni erőszak területén. A Stockholmi program, melyet a tisztelt ház elfogadott, minden európai állampolgár számára került elfogadásra, és ennek prioritásos része a gender violence, a nemek közötti erőszak csökkentése, megszüntetése. Fontos, hogy az ilyesfajta cselekmények és bűncselekmények áldozatai ugyanolyan védelemben részesüljenek, mint az Európai Unió állampolgárai bárhol is éljenek. A tagállamoknak minden erőfeszítést meg kell tenniük annak érdekében, hogy harmonizálják idevágó jogszabályaikat, és fontos, hogy semmifajta jogszabályba ne ütközzön a fellépés a nők elleni erőszak ellen. Ezért biztosítani kell a nők és a gyermekek jogát, felszólítom a tanácsot és a bizottságot, hogy tegyenek meg mindent, minden hatalmukban állót annak érdekében, hogy az európai védelmi rendszabályt, a nők vagy a gyermekek védelméről szóló jogszabályt elfogadják, hiszen így tiszteljük a nők jogát. Bárjó asszony, következőben egy percben adom meg a szót Irakse García Pérez asszonynak. Gracias, señor presidente. Hoy hace 15... Köszönöm szépen, elnök úr. Ma ünnepeljük 15 éves évfordulóját annak, hogy a nők egy igazságosabb és jobb társadalom mellett tették le voksukat. Egységesek voltak ezek a nők. A szociális részvétel, az inklúzió céljainak elérésében és a produktív és szexuális jogok meghatározásában. Ezek a kérdések ma is aktuálisak. Nagy utat kell még megtennünk, nagyon fontos út áll előttünk. Ezen állásfoglalás indítvány sok alapvető kérdést vet föl, melyet az Európai Bizottság stratégiájában határoz meg, mely stratégia szorosan összefügg a Pekingi platformmal. Nagyon fontos, hogy ne felejtsük el, hogy Európa a világ többi részét számára példával szolgál Ugyanakkor munkánkat azon nőkre is ki kell terjeszteni, akik nem az Európai Unióban élnek, és esetleg jogmentes térségben élnek. Perez asszony, következő felszólaló kettő percben Maria Nedelcseva. Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues,

úgy gondolom, hogy nagyon fontos megjegyezni, hogy óriási a bérkülönbség. Nagyon fontos, hogy még mindig nem összeegyeztethető a család és a munka a nők számára. Az egyenlőtlenségek elleni harc ellenére továbbra is az a helyzet, hogy a Peking Plus 15 nem valósult meg. A célokat nem kell újra meg újra megismételnünk, hiszen ezeket nagyon jól ismerjük. Fontoljuk meg, hogy milyen módon lehet ezeket megvalósítani. Az Európai Uniónak stratégiáját világosabban definiálnia kell az ENSZ programjának keretében. Rövid és hosszú távon egyaránt fel kell lépnünk. Meg kell minden olyan kényes területet vizsgálnunk, amelyet a válság is befolyásol, és pontos intézkedésekre van szükség ennek és hatásainak, nőkre való hatásainak enyhítésére, gazdasági, szociális és környezeti szempontokra egyaránt. Középtávon pedig nemzeti szinten rendszeresen a statisztikai adatokat aktualizálnunk kell. Az indikátorokat pedig rendszeresen át kell tekintenünk, mindig az szerint, mennyire aktuálisak politikai és szociális értelemben. A közös célokat feltétlenül el kell érnünk. Esélyegyenlőség politikát minden területen alkalmazni kell, és nagyon fontos ezen kívül az is, hogy a jó gyakorlatokat az államok kicseréljék. Minden Európai Uniós politikusnak koherensen kell eljárnia esélyeinket csak így tudjuk növelni, és így érjük el célunkat. Kezdő felszólaló egy percben, Szilvia Costa asszony. Presidente, signora commissaria, eh, più 15 si confronta... Elnök úr, biztos asszony. E a Peking plusz 15 eh, a pénzügyi válság hatása alatt van, és eh, több millió nő munkáját befolyásolta. A lehetőség arra most, hogy a munkaerőpiaci és szociálpolitikai modelleket újra vizsgáljuk, óriási esély. Meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehet hozzájárulni ahhoz, hogy a nők megfelelő hozzáférést kapjanak a munkához, pénzügyi forrásokhoz, összeegyeztethessék a munkát és a családot, a, és élni tudjanak a szülői szabadságolási irányelv adta lehetőségekkel. A, az állásfoglalás is ennek erősítéséről szól. Célirányos támogatásra van szükség arra, hogy a nőket a legszegényebb országokban, különösen Afrikában megfelelő hatáskörrel és lehetőségekkel vértezzük fel. Az Afrikai Szövetséget is fel lehetne arra használni, hogy Európa nagyobb lehetőséggel biztosítsa a programjaihoz való hozzáférést a térségben élő nők számára, az ottani szövetségek számára. Szilvia Costa asszony, következő felszólaló egy percben Szilvia Guillum asszony nous débattons aujourd'hui de l'égalité femmes hommes quinze ans après la quatrième conférence de Ma az esélyegyenlőségről van szó férfiak és nők között a Peking plusz 15 keretében, de ezzel párhuzamosan a szegénység elleni és a szociális kirekesztés elleni harcról is beszélünk. Egy két legyet akarunk ütni egy csapással, hiszen nagyon sok nő részfoglalkoztatásban dolgozik, vagy e, rendkívül érzékeny munkahelyeken minimálbérért, pont a, akár csak a létminimumért, vagy még kevesebbért. A férfiak és nők közti bérkülönbség is még mindig rendkívül magas. Az egyenlőség férfiak és nők között pedig csak elvekben van meg. A családok nagyon sok helyen még mindig csak a nők terhét jelentik. Nagyon sok munkáltatónál emellett a nőknek kevesebb érért lehet csak dolgozni. A politikának ezzel foglalkozni kell. A munkaerőpiacsal, a családdal és a szociális biztonsággal. A célokat, a pekingi célokat nem érjük el egyébként. William asszony, következő felszólaló egy percben, Vilja Blinkevici úte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 a foglalkoztatási szociális eh, kohéziós célokat is, és az Európai Unió a pekingi platformmal jelentős lépéseket eh, tudott előre tenni, de még nem lehetünk, eleget, eh, nem lehetünk elégedettek. A pekingi platform jelentése azt mutatta, hogy az Európai Unió a dokumentumban meghatározott célokat még nem érte el teljes mértékben. Ezeket úgy kell megvalósítani, hogy a nemzeti reformprogramokban a nemek, fejle, a nemek egyenlőségének politikáját is szélesíteni kell, a szociális befogadás és a, a társadalom biztosítási politikával együtt. Fontos, hogy nemzeti és EU szinten egyaránt megbízható adatok álljanak rendelkezésre a szociális indikátorok alapján és a nők szegénységére vonatkozóan. A, a nőkkel foglalkozó intézményeknek összehasonlító adatokkal kell foglalkozni. Azok a célkitúzók, amelyek a az esélyegyenlőségi intézmény programjában szerepelnek, a pekingi indikátorokra is támaszkodnia kell. A politikának pedig erősíteni kell. Köszönöm szépen. Blinkjevics asszony után a, a képviselői hozzászólásokra, a spontán hozzászólásokra Génisz asszony egy percben kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a kollégáknak is ezt a vitát. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a nőket elismerjük minden helyzetben, ha elismerik a, és elérik a legmagasabb szintű munkájukat. A kollégák talán, nem tudom, kérhetem itt a kollégákat, hogy ne nevetgéljenek? Mi lenne, hogyha nem? Ne haragudjon. Brit barátaink. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, sajnálom, hogy erre kényszerültem. Nem igazán örömteli dolog, ha az ember hozzá kíván szólni. Lehet, hogy nem annyira érdekes ez nekik, de lehet, hogy mások hallani kívánják, amit mondok. Túl sok időt foglaltunk, foglal, töltöttünk azzal, hogy megpróbáltuk a nőket munkába helyezni, és nem néztük meg azt, hogy ebben, ahogy a, nő, a férfiak nem vesznek részt sok helyzetben a női munkákban nem fizettünk eleget azoknak, akik a takarítást végzik, vagy olyan munkát, amelyet senki nem akar elvégezni. Lehet, hogy ezekbe a munkahelyekbe is fontos lenne, ha bevezetnénk és érvényesítenénk az esélyegyenlőséget. Meg kell néznünk ezeket a kérdéseket, hogyha igazi esélyegyenlőséget akarunk. A spanyol kollega a nők mezőgazdaságban betöltött szerepéről szólt. Óriási ez valóban, de még nem ismerik el, és nem számítanak erre. Ez is egy fontos szempont a mezőgazdaságpolitika következő reformjában. Két másik kérdést kell megemlítsem. Nagyon sok nő szólalt fel ebben a vitában, de legyünk őszinték, hányunknak van eltartott gyerekünk. Nem igazán lehetnénk itt, hogyha nem tehetnénk meg azt, hogy, más, hogy több pénzt keresve megoldjuk a, a gyermekek nevelését. Úgy gondolom, hogy ebben a vitában látni kell azt is, hogy a nők milyen hol, nagy harcot folytatnak etéren is. Köszönöm szépen, meg Guinness asszony. Egy percben Zikau asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, az EU-ban és a közösségi jogszabályokban is fontos helyet kap az esély egyenlőség. A nemzeti parlamentek 21 százaléka, és a nemzeti kormányok 26 százaléka, valamint az európai cégek 36 százaléka volt nő az Európai Egyetemen 18% a nők aránya. Pedig a nők 80%-os arányt jelentenek a középiskolát végzettek körében. A növekedési és foglalkoztatási stratégia alapja az EU-ban az, azon nyugszik, hogy 2011-re 60%-ra kell növelnie a női foglalkoztatottsági rátát. Nagyon sokszor egy szülős családokban, és ez az egyszülő rendszerint nő, nő nevel, nevelődnek a gyermekek, és ez szegénységet eredményez. Össze kell tudni egyeztetni a magánéletet eh, és eh, a hivatást, a munkát. Ehhez pedig szükség van gyermekgondozási intézményekre, amelyeket a nők eh, igénybe tudnak venni. A három évesnél fiatalabb gyermekek nagy része kell, hogy bölcsödei helyet kapjon. Köszönöm szépen, Tika asszony. Figueredo asszony egy percben a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony! Azzal kezdeném, hogy közeledik a nők nőnap bevezetésének századik évfordulója. De a nők életében ugyanúgy fennállnak nagyon súlyos gondok. Sokkal rosszabb minőségű munkahelyeken dolgoznak. Ők az elsők, akiket elküldenek, elbocsájtanak. A szegénység is sokkal jobban sújtja a nőket. A nők esnek családi erőszak áldozatá, családon belüli erőszak áldozatává, nagy a szegénység a nők körében, és a válságok első áldozata is a nők. Ezt ebben a parlamentben is nagyon pontosan tudjuk, és az állásfoglalásunkba felvettünk olyan bekezdéseket, amelyek aláhúzzák ezek eh, ezeknek a kérdéseknek a jelentőségét, eh, és megfogalmaztuk azt, hogy mi mindenre lenne szükség ahhoz, hogy európai szinten is és az egész világon biztosítsuk eh, az esély, egyenlőséget, azt, hogy megszűnjenek a sztereotípiák, és hogy valóban egyenlővé várjanak a nők és a férfiak a szociális előrehaladás tekintetében. Köszönöm, és Kretu asszony következik szintén egy percben. Köszönöm, elnök úr. A Peking, Pekingben 1999-ben eldöntötték azt, hogy határozottabban kell fellépni a nők elleni erőszak ellen. Most 15 évvel később még mindig csalódottak vagyunk, ha azt látjuk, hogy mi jelenleg a helyzet. Nagyon sok program nem valósult meg, a milleniumi célkitűzéseket sem sikerült elérnünk és sajnálatos módon a családon belüli erőszak, a nők megerőszakolása, amit gyakran fegyverként használnak a háborúk során is, lidércessé teszik az életet sok nő számára. Az EU-nak sokkal határozottabban kellene felépni, egy komplex stratégiára van szükség, amelyel küzdünk a szegénység, a fegyveres konfliktusok ellen, mindaz ellen, ami a prostitúciót lehetővé teszi. A nők elleni erőszak nem ok, hanem tulajdonképpen egy olyan következmény, ami ellen küzdenünk kell. Köszönöm szépen. Oremeyer úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nyilvánvalóan nagyon jó jel az, hogy a férfiakat nem diszkriminálják ebben a nőgyi vitában. A pekingi platform egy vörös vonal, ami végighúzódik a vitákon, és ennek az alapja a diszkrimináció tilalma. És ez nagyon rendben is van. Nem szabad, hogy rosszabb helyzetbe kerüljenek a nők, de a férfiak sem, és az úgynevezett női kvóták, vagy a pozitív diszkrimináció nem észszerű. A mérvadó a képesség, a képzettség kell, hogy legyen, és nem az, hogy valaki nő. Gondoljunk csak az EU biztosok megválasztására kvótákkal kapcsolatban, illetve kvóták helyett a valóban eh, meg, hátrányosan megkülönböztetett nőkön kellene segíteni, hiszen a nők nagyon sokszor még párhuzamos társadalomban élnek, és eh, ahol mindennapok részét alkotja a nők elleni erőszak. A muzulmán asszonyok Európában sokszor nem tudnak dönteni, és az életüket saját maguk eh, alakítani. Ez jellemzi a férj megválasztását, ugyanúgy, mint a munkahelyet, a foglalkoztatást. Ideje, hogy ezen változtassunk. Hol van az az Európa, ahol tiszteletben tartják az emberi jogokat? Ne pseudo eh, diszkriminációról, kótákról beszéljünk, hanem valóban a vallás szabadság eh, jegyében eh, megkülönböztetett nőkön próbáljunk segíteni. Köszönöm, Ubermeyer úr és egy percben Flasikova asszonyé a szó. Köszönöm, elnök úr. Hogyha az előző szóló nem férfi lett volna, akkor tulajdonképpen itt az esélyegyenlőségről csak mi nők vitatkoznánk egymás között, pedig ez a modern társadalmak egyik legégetőbb problémája. Teljesen egyetértek Svensson képviselőtársammal, minden szinten szükség van jobb koordinációra, magasabb minőségi munkára. munkára. Azt látjuk, hogy az esély egyenlőséggel kapcsolatos indikátorokat próbálnak alkalmazni, hogy ez javítsa az esélyegyenlőségi helyzetet. Az Eurostatot bízta meg a bizottság, hogy a tagállamokból gyűjtsön össze, összehasonlítható adatokat, és próbálja a tagállamokat az Eurostattal való szorosabb együttműködésre bírni. Az Európai Unió rendelkezik eh, kiváló intézményekkel, eh, amelyek eh, a nemek közötti egyenlőség biztosítását hivatottak elősegíteni, és ezt az egész világon biztosítani kell. Remélem, hogy öt év múlva, amikor a pekingi konferencia 20. évfordulóját ünnepeljük, már messzebbre jutottunk az esélyegyenlőség területén. Köszönöm, és most Werner asszonyi a szó egy percben. A nemek közötti egyenlőség az EU egyik alapelve. Ez az elv a szerződésekben is benne van, és nagyon gyakran hivatkoznak rá. Ezért feltehetjük azt a kérdést, hogy miért beszélünk mindig erről azért, mert nagyon sok helyütt nem valósul meg az egyenlőség. Nem beszélnünk kellene erről, és a nemek közötti egyenlőséget végre meg kell már valósítani a társadalmak életében. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ermen asszony. Most pedig a tanács képviselőnek adom meg ismét a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani minden hozzászólónak, és csatlakozom hozzájuk. Általában Obermeyer kivételével hölgyek szóltak hozzá ebben a vitában. Az ő hozzászólásával csak nagyon részben tudok egyetérteni, ezt gondolom nyilván értik, hogy miért. A képviselők hozzászólásaiban kicsengett az, hogy az Európai Unióban egy új korszak vette kezdetét, és ez igaz a nemek közötti egyenlőség kérdésére is. A nemek közötti egyenlőségből nem csak a nők kell, hogy profitáljanak, hanem a férfiak is, hiszen az egyenlőség az együttélés alapelve. És éppen ezért azt gondoltam volna, hogy itt ma legalább ugyanannyi férfi fog hozzászólni, mint hölgy, hiszen ez a kérdés valamennyiünket érint, nem csak a nőket. Az Európai Unió nagyon bölcsen döntött, amikor zászlajára tűzte a nemek közötti egyenlőség kérdését az Európai Unió szerződés második cikkében. Először konkrétan ott szerepel az elsőleges jogban, hogy az esélyegyenlőséget biztosítani kell. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 8. cikkében pedig azt olvashatjuk, hogy minden európai intézmény munkájának egyik vezér motivuma az az egyenlőség elősegítése, előmozdítása kell, hogy legyen. Valóban a nemek közötti egyenlőség a politikai cselekvésünk motorjává és egyik kulcselemévé vált, hiszen meg kell valósítanunk azt, ami a szerződésekben szerepel. A spanyol elnökség soros elnökként is mindent meg fog tenni ennek érdekében. Tegnap Madridban találkoztunk a bizottság képviselővel, Reding asszony, biztos asszony is jelen volt ezen a konferencián, és azt hallottuk a bizottságtól, hogy a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos célok eléréséhez a mi elnökségünk újabb impulzusokkal fog szolgálni. Március 8-a, Nemzetközi Nőnap egyébként, egy olyan nap lesz, amikor valami nagyon fontos esemény fog történni. Itt az Európai Parlamentben lesz egy eszmecsere a női jogok kartájáról, ez lesz ennek az eszmecserének a fő kérdése a Szociális Ügyi Bizottság eh, tagjai beszélnek eh, majd esélyegyelőségi kérdésekről, hogy lehet jobban integrálni a nőket a munkavilágába, a eh, szociális kohézió kérdésével ugyanúgy foglalkoznak, mint a nők elleni erőszakkal, aminek véget kell vetni, hiszen ez a társadalmunk egyik legsúlyosabb tehertétele. A nők elleni erőszak szinte gúzsba köti, túlszor ejti a társadalmainkat, és az egyenlőség megteremtése egy nagy vívmány lenne. Tudatosan használom a vívmány szót, hiszen a parlament és a bizottság már sok eredményt is elért. Köszönöm szépen López Garrido úrnak, most pedig a bizottság nevében Réding biztos asszonyé a szó. Elnök úr, a mindenségi irányelvek a 70-es években kezdődtek, és azóta számos irányelv nem csak hogy megváltoztatta a jogszabályokat a tagállamokban, voltak olyan tagállamok, és ahol nem is voltak ilyen jogszabályok, tehát ezek hozták létre ezek az irányelvek a jogszabályokat és ezek a jogszabályok biztosították azt, hogy egyenlő bánásmód legyen a nők és férfiak között. Mindezek ellenére mindig azt lehet látni, hogy jók a jogszabályok, azonban a gyakorlatban ezeket nem követik. Tehát úgy gondolom, hogy az első dolog, amit tennünk kell, az az, hogy ne hozzunk létre új jogszabályokat, hanem azt kell látnunk, hogy hogyan alkalmazzák de facto módon ezeket a jogszabályokat a társadalmakban. Úgy gondolom, hogy jelenleg, hogyha vitát folytatunk erről a parlamentben, akkor a férfiak 50%, a nőknek pedig 50%-a kelljen, hogy beszéljen. Én azt szeretném, hogyha már nem lenne szükségünk a nemzetközi nőnapra, azért, mert már nem lennek ilyenfajta problémák. Persze jó így álmodozgatni, de a gyakorlat a lényeges, és valóban kézbe kell vennünk a dolgokat. És pontosan ezért vagyok hálás a spanyol elnökségnek, amely a nők kérdését a prioritások közé emelte. Eltökélt vagyok a kollégáimmal együtt az Európai Bizottságban, hogy a nemek közötti esélyegyenlőséget minden politikában megjelenítsük, amelyeket önök elé fogunk tárni. Andor biztos kollégámmal együtt, aki a foglalkoztatásért felel, megteszünk mindent annak érdekében, hogy a 2020-as programban is megjelenjen ez a gyakorlatban. A többi elemet illetően, ahogy már korábban is elmondtam, együtt szeretnék dolgozni a Nőjogi Bizottsággal az új egyenlősségi stratégiát illetően, ahol az olyan kérdések, mint a bérezés közötti különbség, vagy a nők döntéshozatala, ezek meg fognak jelenni a napi rendünkön. Vannak strukturális problémák is, amelyeket meg kell oldanunk, de úgy vélem, hogy vannak társadalmi jellegű kérdések is, amelyek nagyon mérehatóak amelyekkel foglalkoznunk kell, meg kell nézni azt, hogy mi a helyzete a nők helyzetének, ehhez szükségünk van a jogszabályokra, a nemzeti jogszabályokra, a nemzeti miniszterekre, és itt van ez a szörnyű kérdés, amit a nők elleni erőszak jelent. Tehát úgy gondolom, hogy ezt is előtérbe kell helyeznünk a munkánk során. Úgy vélem, hogy hölgyeim, akkor, amikor az önök erős delegációja majd New Yorkba látogat, hogy megünnepeljék a pekingi platform 50. évfordulóját, akkor mindenképpen büszkének kell lennünk, mert hogyha látjuk azt, hogy mit is értünk el az elmúlt 50 év során, akkor azt láthatjuk, ez valóban sok. Persze még nem értük el az álmainkat, de mindent megteszünk, hogy ez megtörténjen, és úgy gondolom, hogy a tapasztalataink segíthetnek a más kontinensen élő nőknek is, és pontosan ez a New Yorki találkozó célja is. Nem csak azzal kell foglalkozni, hogy az európai nők mit tesznek, hanem azt is meg kell nézni, hogy az európai politikák, a fejlesztési politika mit tud tenni a más kontinensen élő nők számára. Úgy vélem, hogy az alapvető jogok kartája, amely egy csodálatos szöveg, azt minden európai iskolában tanuló gyermeknek el kellene olvasnia, minden egyetemistának tanulmányoznia kellene az alapvető jogok kartáját, mert ez megfelelően teszi fel a kérdést, és kijelenti, hogy nincsen különbség a férfiak és a nők között egyenlőek, és a mi felelősségünk az, hogy ezt az alapvető jogot megvalósítsák a gyakorlatban, a jogszabályokban, a tagállamokban, és ha ez nem történik meg, akkor fel kell emelni a hangunkat, mert nem csak itt kell beszélnünk erről, hanem a tagállamokban is, és rá kell mutatnunk a problémákra, amelyek felmerülnek, és amelyeket nem oldanak meg. Nem szabad hallgatnunk, meg kell oldani a problémákat, és minden férfi képviselőt felszólítok itt, hogy csatlakozzanak a nőkhöz ebben. Rendben, biztos asszony. Tudja, hogy az elnök semmilyen megjegyzést nem tehet, tehát nem is fogok megtenni semmilyen megjegyzést. Ezzel ezt a napirendi pontot le is zártuk. A, az állásfoglalásról holnap fogunk szavazni majd. Most rátérünk a 150, 150-es cikk alapján az egyperces felszólalásokra, és azok a képviselők kapnak